és utána a szavazás pedig 12 óra 30-kor. A napirend az Európai Parlament honlapjáról letölthető, és ezennel pedig az ülést perekeztem.